Most pedig térjünk rá a napi rendre. Szeptember másodikán fogadtuk el az utolsó napi rend tervezetet, ami kiosztásra került önöknek. Most megbeszéljük napról napra ezt a napi rendet. Kezdjük a hétfővel. Szeptember másodikán a Juri szakbizottság Rapkai úr mentességről szóló jelentését Paszkis úr esetében, esetére vonatkozóan elfogadta. A képviselőcsoportok, a politikai frakciók egyhangulag úgy döntöttek, hogy holnap szavazunk erről a jelentésről a déli szavazás keretében. Tehát hadd ismételjem ezt meg. Rapkai úr készített egy jelentést, Uszpaszkis úr mentelmi jogáról, ezt a jelentést holnap fogjuk megszavazni, vagy erről holnap fogunk szavazni. A mai napi rendelés összefüggésben van ez, ugyanis az ilyen kéréseket hogyha mára vonatkoznak, akkor meg kell beszélni az ülés elején. Angelini Pitella és 14 további kolléga azt kérték, hogy Szakine Mohamed Asiani asszony ügyének a vitáját csütörtökről hozzuk előre mára hétfőre. Angelili asszonyt megkérem, hogy ünnepélyesen ismertesse a kérést, hivatalosan is mondja el, hogy miről van szó. Ő nincs itt. Pitella úrnak adom meg a szót. Volevo dire semplicemente lei... Angelili asszony nevében szeretném a következőket elmondani. Igen, bölcs dolgok hangzottak el, megfelelő pozícióból az ifjúsággal kapcsolatban is, de ezek a kijelentések és a hivatalos állásfoglalás két különböző dolog. Nagyon fontos ezt látni, hiszen az, hogy mi a következő órában milyen döntést hozunk, meghatározza ennek az asszonynak a sorsát. Azt kérünk tehát, hogy a, azt kérjük tehát, hogy Iránban változtassák meg ezt a döntést, de egyértelműen jeleznünk kell azt is, hogy az Európai Parlament megfelelő súlyjal jelenti ezt ki. Nagyon fontos, hogy sürgősen fogadjunk ezt el. Köszönöm szépen. Mário Mauro úr is támogatja ezt a kérelmet, megadom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Azért kérek szót, hogy magam is támogassam ezt a kérelmet. Tisztában vagyok azzal, hogy Európa éllovas szerepet kell, hogy betöltsön a béke és háború kérdésében, és megfelelő időben kell színre lépnie. Ezért úgy gondolom, hogy egyrészt fontos, hogy a parlament napi rendjét a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartsuk, de természetesen figyelni kell a körülményekre, és ezért támogatom a kollégák kérmény, kérelmét, és remélem a többiek is ezt teszik. Köszönöm én is. Nos, van-e még valaki, aki, van-e olyan, aki a, az előbb elhangzó kérény, kérelem ellen van? Nincsen ez ellen felszólalás, úgyhogy akkor ezzel szavazunk. Megnyitom. Elnézést kell kérnem, elnök úr. Azt szeretném csak kérni, hogy mielőbb szavazzunk a szövegről, semmi értelme, hogy most vitatkozunk és utána szavazunk. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha ezt minél hamarabb lezárnánk. Így van, köszönöm szépen szavazunk. Ki az, aki támogatja Angelini asszony és Pitelli úr beadványát, és, és ezzel előrehozzuk a vitát. Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk a, a beadványt. Hölgyeim és uraim! A Szákini Mohamedi Áskáni esetre vonatkozó vitát ma az ülés elején fogjuk megkezdeni a napirend elfogadását követően. A határozatokra vonat, tervezetekre vonatkozó módosító indítványokat ma este 7 óráig lehet benyújtani. A kompromisszumos módosító javaslatokat pedig holnap 12-ig, KED 12-ig lehet tehát leadni legkésőbb ma 19 óráig a határozattal kapcsolatos módosítókat és közös módosítókat, beadványokat holnap délig 12-ig. Holnap 12-kor fogunk szavazni. Holnap 12-kor fogunk tehát szavazni a gyorsított eljárás előírásainak megfelelően. Van-e a hétfővi napi rendel kapcsolatban megjegyzésük? Nincs. Akkor nézzük a keddi szerdait. Ide nem érkezett erre vonatkozóan módosító kérelem, de holnap az Európai Unió helyzetéről fogunk kiemelt vitát folytatni, ehhez a kapcsolódóan a következőt jegyzem meg. Ez egy rendkívül fontos vita lesz amelyet az Európai Parlamentben először folytatunk. A vita keretében szeretnénk az Európai Parlament különleges szerepét hangsúlyozni az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Nyilvánvalóan látható, hogy sok, sokunk szívügye, hogy a vita sikeres legyen. Fontosnak tartjuk, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfelelően teljesítsük az Európai Unió jövőjére vonatkozó kötelességünket. Ezért úgy gondolom, hogy másokkal, másokkal együtt nagyon komolyan vesszük ezt a vitát. Egyértelmű az is, hogy az elnökök konferenciája múlt csütörtökön megtárgyalta már ezt a kérdést, és jelezték azt is, hogy a kiemelt vitáknál a teremben általában csekély a részvétel, különösen az intézményközi viták esetében. Az elnökök konferenciája négy nappal ezelőtt részletes vitát indított az Európai Unió helyzetéről. Ez az előzetes vita tehát már lezajlott, és holnap 9 órakor az Európai Parlament plenárisára kerül elhangzott az a kérés, hogy a jelenlét a lehető legmagasabb legyen a kiemelt vita során. A frakció vezetők már júliusban megállapították azt, hogy lehetőség szerint minden képviselőnek jelen kell lennie, és ezzel párhuzamosan minél kevesebb ülés legyen. Tehát holnap reggel kilenckor nincs más ülés, nincsen semmilyen egyéb kötelezettségünk tehát nekünk képviselőknek. Múlt csütörtökön a frakciók vezetői határoztak arról is, hogy a képviselők jelenlétét ellenőrizni kellene. Erre valóban most sor is kerül, mégpedig bizonyos időpontokban gombot, gombnyomásos módszerrel ellenőrzünk. Az elnökséget erről fogom tájékoztatni, hiszen ma 19 óra 30-kor én magam az elnökséghez fogok azzal a kéréssel fordulni, hogy erre vonatkozóan hozzák meg a szükséges, tegyék meg a szükséges lépéseket. Remélem, hogy azt is meg találjuk annak a módját, hogy a teremben lévők hogyan kapják meg ezt az információt. Függetlenül attól, hogy hogyan határoz az elnökség, a következőket emelem ki. Személyes kérésem is e- egyben ez. A kiemelt vita kapcsán, ami tehát holnap 9 órakor kezdődik, szeretném önöket tényleg magam nevében kérni hogy jöjjenek el, vegyenek részt. Rendkívül fontos ez parlamentünk tekintélye szempontjából is. Nem kerülhetjük meg azt, hogy ne vállaljuk magunkra a jövő iránti felelősséget. Tehát független attól, hogy hogyan ellenőrzik a képviselők jelenlétét, mert ugye erről csak az elnökség dönthet, az, a, az ügyrend alapján, mégis ezt személyes kérésként hangsúlyozom önöknek. Posszelt kollégát kérem meg, hiszen ő kért szót. Elnök úr, szabadon választott képviselők vagyunk, és legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint határozzuk meg a prioritásokat. Én a holnapi vitában mindenképpen részt kívánok venni, ez szándékom volt, de el kell, hogy mondjam, hogyha elektronikus módon ellenőrizzük a jelenlétet, eh, nyilvánvalóan, hogy az adminisztráció még más eh, ilyen intézkedéseket is be akar vezetni, akkor én el fogom hagyni ezt az épületet. El akartam jönni, részt akartam venni, de hogy ilyen módszert alkalmazzanak szabadon választott képviselőkkel szemben, ezt teljesen méltatlannak tartom. Nagyon köszönöm. Köszönöm, amit elmondott. És Letford a szó. Elnök úr, teljesen egyetértek értek Posselt kollégával. A tragikus dolog az, hogy ez egy hatalmas öngól. Hogyha egyszerűen arra buzított volna minket, hogy jöjjünk el, vegyünk részt a vitában, én mindenképpen tiszteletben tartottam volna azt, hogy ön itt az elnök, és az volt a szándékom, hogy eljövök és részt veszek a vitában és de így az elektronikus szavazáson semmiképpen nem fogok részt venni. Ön tulajdonképpen megsértette az Európai Unió tekintélyét, és Barózó elnök tekintélyét is. Az emberek azt fogják mondani, hogy hát remél, és remélem, hogy majd a büró ellenőrizni fogja ezt a javaslatot a megfelelő időben, mert hogyha ez nem fog megtörténni, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy hát azért jönnek el a képviselők meghallgatni Barózót, mert ezért kapnak fizetést. Hatalmas öngolt lőttünk, és borzasztóan csodálkozom azon, hogy a parlament elnöke egy ilyen javaslatot tett. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt kollégák, képviselő társaim, én már arra kértem önöket, felhívást intéztem önökhöz, hogy vegyenek részt a kiemelt vitában. És meg vagyok győződve arról, hogy az elnökség döntése nélkül is olyan nagy lesz az érdeklődés, hogy mindenki részt fog venni a vitában. Dornúr. Tisztelt elnök úr, igaz, hogy az elnökség ülésén úgy döntöttünk, és felelősnek érzem magam akkor is, hogyha személyesen nem voltam ott, vállalom a felelősséget. Tehát döntést hoztunk. Két dologról van szó. Az elnökségi konferencián döntéseket hozzunk. A frakció nem értett egyet azonban. A mi frakciónk nem értett egyet ezzel a döntéssel, amit lehet, hogy kicsit elsiettünk az elnökségi értekezeten Én azt javaslom, hogy az elnökség még egyszer gondolja át ezt a döntést. Ugye mindenki szeretné, ha változtatnánk, de amikor változtatunk, akkor nem mindig tetszik a változás. de az első dolog, amit akartam mondani. A második dolog pedig szeretnék emlékeztetni rá, hogy hányszor folytattunk már vitát a bizottsági elnökkel. Ugye lehet vele egyetérteni, meg nem egyetérteni, de itt van a 27 biztos, amikor ilyen vitát tartunk. Igen, igen, a 27 biztos itt van, Barózó elnök beszél, és a frakciók vezetői vesznek csak részt a vitában, a terem pedig üres. Ezért én azt mondom, hogy vizsgáljuk felül azt a döntést, amit hoztunk az elnökségben, viszont a korábbi módszer szerint az egyes frakciók igenis figyeljenek oda arra a régi módszer szerint, hogy legyünk itt sokan holnap délelőtt, kedden ezen a fontos vitán. Én így értékelem, kicsit bölcsebben kell szerintem hozzáállni ehhez a kérdéshez, méghozzá demokratikus módon így tudunk majd előrelépni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Már említettem ugye, hogy ma egy óra múlva az elnökség erről fog vitát folytatni. Biztos vagyok benne, hogy az elnökség figyelembe veszi majd a pró és kontra érveket is, az önök által itt elmondottakat is. Természetesen a belső szabályozásunk nem szól erről a fajta ellenőrzésről. Nem szeretném elnyújtani ezt a vitát. Én nagyon komolyan veszem ezt a kérdést. Ma este fogunk róla vitát folytatni, és három nap múlva csütörtökön újabb ülésre ül össze az, elnök, az elnöki értekezlet előzetes döntést hoz, tehát az elnökség ma este. Azt kérem, hogy most tartózkodjanak attól, hogy újabb észrevételeket tegyenek. Értem az ellenvetéseket. Azt javaslom, hogy most vessünk véget ennek a vitának. Minnyáján hallottuk az első ellenvetés után a tapsot, az intézkedésről szóló első ellenvetés után, illetve hallhattuk a különböző egyéb észrevételeket is. És de még egyszer felhívnám a figyelmüket, nagyon fontos, hogy holnap 9 órától itt legyenek, ünnepélyes ülést szeretnénk tartani, olyan vitát, amit komolyan veszünk, amely felelősségteljes. a parlament imidzsére oda kell figyelnünk, amikor az unió helyzetéről folytatunk vitát, ezért kérem, hogy holnap legyenek itt az ülésteremben reggel 9 órától. Kedves kollégák, További kérés nem érkezett hozzám. Csütörtökkel kapcsolatban azonban még hagyd mondjam el a következőt. Az előbb meghozott döntésünk értelmében tehát eh, Szakini Mohamadi Asziani asszonynal kapcsolatos vitát ma fogjuk lefolytatni, most rögtön, és ezzel el is fogadtuk az ülés napi rendjét. Speroni úr, ügyrendi hozzászólás. Elnök úr, Nem akarom újra nyitni a vitát a holnapi jelenlét ellenőrzésének a kérdéséről, csak visszautalnék arra, amit Dól kollégától hallottunk az előbb. A rendet meg lehet változtatni itt a parlamenti ülésen, és kérem azt, hogy most a plenáris ülés szavazzon az elnökök értekezletén meghozott ezen döntésről, és adott esetben változtassuk ezt meg szavazással. Azt javaslom tehát, hogy először is várjuk meg, hogy hogyan fog dönteni az elnökség. Most ne szavazzunk, hanem térjünk rá a mai nap első igazi tartalmi napirendi pontjára az ügyrendi kérdések után. Pablo Zalba Videgain képviselő a jelentés készítője, amelyet most megvitatunk.